A német hatóságok arról tájékoztattak, hogy Arndt Kohn úr fogja Martin Schulz úr mandátumát ezentúl vinni 2017. február 24-től. A parlament ezt tudomásul veszi. Arndt Kohn úr